Hölgyeim és uraim, képviselő kollégák, kérem foglaljanak helyet, hogy elkezdhessük a szavazást. Ο συνάδελφος Αλαφρά. Tisztelt kollégák, Szalafranka úr kért szót. Your micro, please. Mikrofon. Eh, quisiera, quisiera recordar a la... Tisztelt elnök azt szeretném arra emlékeztetni a tisztelt házat, hogy áprilisban frakcióm azt kérte, hogy az áprilisi plenáris ülésen ne kerüljön sor. Tehát szeretném emlékeztetni arra a tisztelt házat, hogy áprilisban azt kérte a frakcióm, hogy se a szavazás, se a vita ne történjen meg Guantanamo-ról, hiszen a bosztoni terrorista támadáshoz nagyon közel esik Ugyanakkor mások azt javasolták, hogy mégis kerüljön sor a szavazásra, illetve a vitára. A vitára már sor került. A 122-es cikk értelmében kérem, hogy ne kerüljön sor a vitára, hiszen ez áprilisban már megtörtént, és holnap kizárólag a Guantanami állásfoglalásról legyen a szavazás. Köszönöm. Szalafranka úr, Szeretném emlékeztetni arra, hogy az ügyrend alapján az ön frakciója a parlament elnökéhez kell, hogy benyújtson egy írásbeli kérvényt ma délután 15 óráig, hogy holnap sor kerülhessen a szavazásra. Igen, akkor most viszont áttérünk a rendünkre. Gréda úr. Kiria de Kaiser. Oui. De Kaiser asszony. Tisztelt elnök asszony. Az administratív erőfeszítésekkel eh, spórolandó szerettem volna elmondani, hogy Salafranca úrral a frakcióm teljesen egyetért ebben a kérdésben. Tehát mm, így egyszerűen tudunk szavazni. Symphony, Kiria de Kaiser. Köszönöm szépen. Egyetértek, de Kaiser asszony. A napirendünkön most a szavazás következik a DAF jelentésről, amelynek címe jegyzőkönyv tervezett az Európai Unió